szól majd. Ez az előadás, amely a szociális politikák külső dimenziójával foglalkozik, a tagállam, és azt gondolom, hogy a francia címnél nem igazán hangzik jól a francia cím. Szociálpolitikai külső dimenziója, munkaügyi és szociális normák előmozdítása, ez az Európai Vállalatok Szociális Felelősségi című tanulmányról van szó. Ezt a tanulmányt ki is készítette? Werner Eichert úr az Izától, és Dorit Valbring de, de Niras, a Nirasztól, a munkaügyi tanulmányi intézet, német intézet készítette a tanulmányt, valamint egy Dán elemzési és stratégiai Nirász névre hallgató intézet kollégái készítették ezen tanulmányt. Egy olyan saját kezdeményezésű tanulmány kiindulópontjaként készült ez az elemzés, amelynek Richard Bál a felelőse, azt javasolnám, hogy először magát a tanulmány ismertetését hallgassuk meg, aztán pedig a témafelelős képviselőtársunk fogja megosztani velünk a véleményét. Ha lehet, akkor az előadókat kérem észszerű időn belül tartsák meg előadásaikat, aztán eszmét csalálunk. Köszönöm szépen, elnök asszony. Um, Kedves parlamenti képviselők, nagy örömmel tárjuk önök elé az európai szociális, szociálpolitika külső dimenzióját. Ma délután az önök parlamenti tevékenységéhez háttéranyagot nyújtunk. Én magam is szólok, majd a kollégám bevezeti a témát, a másik kollégám pedig néhány elemzés jellegű tájékoztatót ad az európai szociálpolitikáról és a hatás tanulmányról, amelyet elvégeztünk az alkalmazott eszközökről, intézkedésekről a különböző országokban, majd néhány szakpolitikát is ismertetünk, de Michaelnek adom át a szót, aki az első rész vállalta magára. Kedves asszony, kedves képviselők, a az előadásunk első részében az európai szociálpolitika alapvető összetevéről beszélünk. Az EU tevékenysége a munkával kapcsolatos standardok, normák elősegítése érdekében a nem tagállamokban munkajogi feltételek, vagyis munkafeltételek, munkajog, ezek a legfontosabb részei a belső és külső szociálpolitikának. Ez a szakbizottság foglalkozik az EU szociálpolitikájának külső dimenziájával, melyek prioritást képeznek 2009-2010-re. A 90-es évek óta különböző kezdeményezéseket tettek azért, hogy ezeket a szociális értékeket az EU külső kapcsolataiba is belevegyék. A középtávú szociális cselekvési programban 95-97 a bizottság hangsúlyt helyezett az európai szociálpolitika külső dimenziójára. A szociális cselekvési program 98-2000 elismerte, hogy mennyire fontos ez a kérdés az unión belül. Ugyanakkor a program elismerte, mennyire fontos a külső dimenzió. Az EU stratégiát váltott, ami a szociálpolitika külső dimenzióját illeti, és ez a változás a ezredfordulókor történt meg. A Lisszaboni stratégia végrehajtása nyomán. Munkahely teremtés, verseny képesség innováció, szociális kohézió fokozása, ez képezte a menetrendet, és ez átfogó európai választ hozott magával erősítve a szociális és a gazdasági fejlődés összefüggését mind külső, mind belső szempontból. A globalizáció fokozódásával azt is megfigyelhettük, hogy az EU elveit és tapasztalatait szükséges volt figyelembe venni. Szeretném a külső és belső dimenziókat ismertetni, és az, hogyha futballmeccs analógiát használunk, akkor a belső és a külső dimenziókat összehasonlíthatjuk. A nézők mindenképpen a az adott csapatot támogatják. A globalizáció demonzióját 2004-től a szociális agendával helyettesítették be. At this point we can also mention a 2008-as programot is bevonták. Ebben az összefüggésben itt eh, a szociális felelősségről is szólhatnánk, mégpedig a e, vállalkozások, vállalatok szociális felelősségéről. Az előadás második fejezetében különösképpen a közös iniciatívákra szeretnénk utalni, az európai szociálpolitika külső dimenziójával kapcsolatban. Ahogy már említettem, a, az e, munka alapját a, az emberhez méltó munkafeltételek, munkanormák kialakítása alkotta a tagállamokban. Az alapvető munka normák illetve a vállalkozások felelősségvállalása a legfontosabb részei ennek a munkának. A tízes képen azt látjuk, hogy az európai stratégia elején a szociális záradék volt a legfontosabb elem. A szociális feltételeket szabunk, amelyeknek megfelelünk, illetve azokat az országokat támogatjuk, amelyek megfelelő kereskedelmi megállapodásokat kötnek. És arról is volt szó, hogy a még fejlődő országokban is javítsuk a szociális standardeket, standardokat, illetve a normákat, de a módszerek egy kicsit sajnos gyengültek. Az európai, illetve a nemzetközi munkahogyi szervezeten belül és támogatták ezeknek a munkanormáknak a kidolgozását. A 11-es oldalon azokat a az elemeket, a, a kemény, illetve a puha, hard és soft eszközöket láthatjuk, a belső és a külső intézkedéseket. Előadásomban a jobboldali oszropra utalok elsősorban, a GSP Plus, az FTA, valamint a világkereskedelmi szervezet politikája, a dialógus, a meggyőzés munka, folyamata, a fejlődés támogatása és az anyagi része a munkának. Ahogy már említettem, a külső politikával kapcsolatban az EU a lágyabb, soft, úgynevezett soft eszközökre koncentrál, és itt át is adnám Dán kolléganomnak a szót, aki erről fog szólni előadásában. Oh, sorry. Good afternoon, ladies and gentlemen. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Most az elemzésekről szólnék, ami a külső dimenzió dimenziót illeti, majd pedig később arról, hogy hogyan értékeljük az alkalmazott eszközöket. Ami a koherenciát illeti, ennek három különböző dimenziója van. Szeretném kiemelni, fontos a koherencia politikáról beszélni, akkor, amikor a legitimitásról és a hatásról van szó. Az első dimenzió a különböző szakpolitikai területekkel foglalkozik, szociálpolitikai fejlesztési segítséggel és a koherencia elemzésével. Azt tapasztaltuk, hogy a koherencia, ha megvan, akkor a célok jobban integrálódnak, és Mindez hatása van arra, hogy hogyan hagyják végre a külső politikát. Ami pedig az indirekt, vertikális koherenciát illeti, megnéztem, hogy a az EU és a különböző nemzetközi szervezetek hogyan hatnak Itt Két szervezet releváns, az ILO és a WTO. Ha megnézzük az ILO-t, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetet, világos, hogy az EU-nak igen erős hatása van az ilóra, de az iló nem mindig eh, egyedül, vagyis az EU nem mindig egyedül lép fel, viszont az ILO fontos eh, fórum ezen témák megvitázására. A WTO világos, hogy eh, a WTO szempontjából az EU sajátságos partner, de a WTO nem szociálpolitikai fórum. Az EU-nak van erre hatása, de jelen pillanatban ez nem fórum az említett kérdések megvitatására. Ezek a megbeszélések még folynak a két szervezet között. A harmadik dimenzió a közvetlen vertikális koherencia, szemben az indirekt, vagyis közvetett vertikális konferenciával az EU kétoldalú kapcsolatairól van szó. Ha megnézzük az úgynevezett kemény eszközöket, a jogkövetés meglehetősen kemény dió nem mindig történik meg, de ha igen, akkor ennek elég korlátozott a hatása. Specifikus tárgyalások folynak, és így megvan a, egyébként az említettek miatt annak a kockázata, hogy a az eszközök degradálódnak. Ha ez, ezeket az eszközöket és intézkedéseket értékeljük, akkor látjuk, hogy koncentrikus kört állíthatunk fel, az EU-nak nagy a hatása a hozzá közel állókra. De ha megnézzük a csatlakozó országokat és a szomszédos országokat, akkor rájuk nagy hatása van az EU-nak. Viszont, hogyha egy körrel kiebb jutunk, ez a 15-ös diám, akkor látjuk, hogy a szomszédos országok találhatók itt, amelyek számára nincs azonnali csatlakozási távlat, valamint a fejlődő országok, a legkülső körbe pedig a feltörekvő gazdaságok találhatók, ahol a szociális normák másak. Az országok, különböző országok és jellemzőik tipológiája nem akarom a részleteket ismertetni, hanem inkább általánosságban szólnék, mielőtt a hatás elemzésről szólok. Láthatjuk világméretekben, hogy dinamikus kapcsolatok vannak a szociális normák és a gazdasági fejlődés között. Ez a két dolog egymással együtt halad, és a tanulmányok is ezt mutatták. Az egyik fő szereplőit, a multinacionális társaságok köre globális változásokat hoznak létre, és a feltörekvő gazdaságokban főszereplők, mint munkáltatók és mint központi politikai érdekelt felek. Európában székelő cégek hatással próbálnak lenni a feltörekvő gazdaságukra, országukra, de sokszor az EU-val ellentétes célokért dolgoznak. Tudni kell azt, hogy a multinacionális cégeknek milyen döntő szerepe van. Van egy másik általános megjegyzés, a feltörekvő országok számítanak a munkaerő költséggel kapcsolatos előnyökre és nem szívesen vezetik be az említett normákat, viszont az EU céljai ezzel ellenkezőek. A 18-as dián az úgynevezett kemény eszközök hatását mutatjuk be. A csatlakozási szerződések vagy megállapodások mutatják, hogy vannak nagyon jó eszközök, melyeknek igen jelentős hatásuk van a munkaügyi normákra. Azt is tudjuk, hogy a GSP plus jó eszköz, de a megvalósítás még mindig gondot okoz. Főként a távú hatás miatt. A VTO-ról ismét szeretnék szólni. Ez kereskedelmi szervezet, de itt is lehetne tárgyalni arról, hogy hogyan játszhatnának központi szerepet a jövőben. Ha tovább megyünk és megnézzük a puha eszközöket, ezek állnak a stratégia középpontjában jelen pillanatban, megnézhetjük ezeknek a hatását. Néhány ország hozzáállását megváltoztatta a párbeszéd miatt, a véleménycsere miatt, vagy nyomás hatására, de a vállalatok szociális felelőssége szintén megemlítendő, majd később még erre visszatérünk, és szóltunk már a multinacionális cégek szerepéről látjuk, hogy potenciálisan nagy hatást válthatnak ki ezek, de jelen pillanatban ez még nem mutatkozott meg, a hatás cseké több oknál fogva. De világosá vált, hogy a definíció nem elég érthető, nem elég pontos. Szeretnék szólni a jó munkahely programokról. Ezeket a ILO indította be, a méltó, tisztességes, jó munka, erről van szó. Az ILO sokat dolgozott ezen. Fontos emlékezni arra, hogy ezek igen gyakorlatias példák és eszközök, így az országok magasabb szintű szociális normákhoz igazodhatnak. Végül pedig néhány szót szólnék a pénzügyi eszközökről. Azt tapasztaljuk, hogy a fejlődési támogatás itt döntő fontosságú. Ezek egy része a szociális normákhoz és a koherenciához kapcsolódik. Az EU ezen szintén sokat dolgozott. Majd technikai támogatás, pénz, az ügyi eszközök, ezeknek lehet közep, középtávú, vagy közepes, vagy magas fokú hatása. Ennyit szerettem volna mondani. Werner kollégám pedig a konklúziókat fogja ismertetni. Ez a záró része a tanulmányunknak. Öt prioritást azonosítottunk, ezekre felhívjuk a parlament figyelmét. Szeretném ezt az öt prioritást kifejteni. Első koherens, integrált és professzionális megközelítés. Második, a globális szociális szövetség kiépítése. Hármas, szociális, meg, az úgynevezett soft, vagyis puha megközelítés kialakítása, a végrehajtás és a jogkövetés, néhány kollégám erről már szólt. Négyes, prioritások fölállítása, a már meglévő eszközök igazítása, öt, a vállalatok szociális felelősségének erősítése és elősegítése ezek a munkajogi kitételekben, rendelkezésekben már szerepelnek, nem tagországokban is. Az EU nem külső fellépő vagy tényező a nemzetközi szervezetekkel szemben, az Európai Parlamentnek is külön ki kell emelnie a globalizáció szerepét, de az EU-n belül más szereplők is vannak, sokkal nagyobb hangsúlyt kapnak időnként ennél a gazdasági és kereskedelmi tényezők. Első prioritás koherens, integrált, professzionális megközelítés. A koherencia erősítése horizontálisan és vertikálisan. Ennek hatása van a nem tagországokra. Az EU-nak következetesen kell fellépnie azért, hogy fenntartsa a hírnevét, mint vezető, szerepet játszó egység a szociális szempontokból is a legfontosabb munka normák szempontjából is. Másik, struktúrált, koordinált párbeszéd az EU és más egységek között a most létrehozott külső fellépés szolgálata igen jelentős, és figyelembe kell venni ezt az új szolgálatot a parlamentnek is erre építenie kell. Majd pedig a professzionális megközelítés, a kormányközi szervezetekben való képviselet során a fejlődő országok és a feltörekvő gazdaságok viszonylatában a parlamentnek is professzionálisá kell tenni a kapcsolatait ezekkel a szereplőkkel, és arra kell a parlamentnek törekednie, hogy más szereplőt is az európai kontextusba bevonjon, ami a szociálpolitikát és szociális standardokat illeti. Második prioritás a szociális szövetség kialakítása. Szeretném kiemelni, hogy az EU-nak milyen jó hírneve van már az egész világon, mint vezető szerepet játszó szervezetnek szociális kérdések terén. Igen, erőteljes és unilaterális álláspontot alakítottak ki, és az EU igen könnyen tud a nem tagországokkal kapcsolatokat kialakítani, például a szociális standardok, a kapcsolatos megbeszélések terén, párbeszéd kialakítása a feltörekvő ázsiai gazdaságokkal, köztük Kínával. Ez érdekes irány a párbeszéd, az együttműködés intenzívebb bétételére. Szükség van arra is a tárgyalások során, hogy a szociális dimenziót kiemeljék, főként amikor a kereskedelem politikáról van szó. Ez fontos prioritás általában az e területeken folytatott tárgyalások során. Kapcsolatok a kormány közi szervezetekkel, ez másik téma. Itt is szövetségeket lehet létrehozni, Például kiegyensúlyozott EU megközelítés az ilóhoz, de nem szabad elfelejteni a szociális szempontok hangsúlyozását a vtu n belül, de ez meglehetősen nehéz feladat, viszont nem szabad kizárni. A parlamentnek támogatnia kell az összes fenntartható szociális szövetség formát, főként az ASEAN és az illó tagországaival. Ez az egyik legfontosabb tanulság. Az EP nem független szereplő, hanem olyan szereplő, amely az egész EU-t kívánja ebbe az irányba terelni. Hármas. Itt a megközelítés puhább, sokat segíthet ez a fajta megközelítés, hogyha a kereskedelmi megállapodások kötéséről van szó, ez a puha megközelítés kiegészíti a kemény vonalas politikákat, és ez segíti a szociális standardok bevezetését. Ez nagy kihívás. Az ILO egyezmény ratifikálása egy dolog, de a megvalósítás az már más dolog, és nem egyszerű. A munkáltatók és a munkavállalók figyelmét fel kell hívni ezekre a kérdésekre, technikai segítségnyújtással is ez összefügg, képzéssel, ezt a kormányok szintjén is meg kell említeni, vagyis monitorozni kell ezeket a standardokat, végre kell őket hajtani. Ami az export feldolgozó zónákat illeti, erről már többször beszéltünk, hiszen cél az, hogy ezekben az országokban is emelkedjen az életszínvonal. És itt vannak kockázatok a standardok szempontjából az EU a technikai segítségnyújtást fokozhatná. Ez a szakpolitikák megvalósításának egyik módja. Négyes prioritás, prioritások fölállítása és a már meglévő eszközök ki igazítása. A GSP és a GSP plusz, és az általános preferencia rendszer jó lenne, hogyha ennek végrehajtása átláthatóbb lenne, és a megvalósítási feltételek a be nem vezetés esetén, vagyis a jogkövetési feltételek legyenek szigorúbbak, valamint technikai támogatást is, szok, is szükséges nyújtani a végrehajtás szempontjából. A bizonyos országokban a multinacionális cégek a verseny miatt nagy nyomást gyakorolnak, és éppen ezért ezeket a kívánalmakat ott bizony sokszor elfelejtik. Az EP arra is törekedhet, hogy úgy erősítse a szociális standardokat, hogy ezek minden kereskedelmi megállapodásban legyenek benne. Harmadik rész. A szociális standardokat áramvonalasítani kell, ez bármely párbeszéd, tapasztalatcsere és technikai projekt része kell, hogy legyen, valamint a fejlesztési segítség része is. Ezen belül az EP hallathatja hangját, és mindenképpen illetékes a téren, hogy előre haladjon. Ötös prioritás a vállalatok szociális felelőssége. Ennek igen nagy a hatása, hiszen ez a multinacionális társaságokhoz és a globális értékláncokhoz szól. Nagy a hatásuk a feltörekvő gazdaságokra, hiszen a külföldi befektetők, a fő befektetők ezekben az országban, és ők abban a helyzetben vannak, hogy emelhetnék a szociális standardokat ott. Ebben van potenciál, vagyis a vállalatok szociális felelősségét erőteljesebbé lehetne tenni, kevésbé voluntaristává, a minimális kívánalmakat meg kell teremteni. Például az OECD-nek vannak útmutatója a multinacionális cégek számára, és az önkéntes megközelítéstől nem sokat várunk. Ez nem elegendő. Az EU és a tagállamok több feltételt szabhatnának, és kötelezőbb érvényű követelésekkel állhatnának elő a multikkal szembe. Például, hogyha ezek a cégek valamit kérnek az EU-tól, vagy a tagállamok kormányaitól, akkor feltételnek lehet, lehetne szabni az, hogy alkalmazzák a szociális standardokat. Segíteni lehetne a cégeket, nemzeti cégeket, szociális partnereket, azért, hogy az elfogadott szociális standardokat valóban alkalmazzák. Végül pedig szeretnék szólni arról, hogy az NGO-kkal lehetne partnerséget felállítani, a médiumokkal is, hiszen ők figyelemmel kísérhetnék azt, hogy megtörténik-e a jogkövetés, vagy vannak-e jogsértések itt a szociális standardok terén a feltörekvő gazdaságokban. Etéren a parlament egyedül nem léphet. Az európai összefüggéseken belül az EP megkérhetné a bizottságot, hogy ebbe az irányba haladjon, vegye figyelembe a szociálpolitikának ezen vetületeit, és tegye kötelezőbbé a multinacionális cégek számára, azok számára, amelyek az EU-ban telepettek meg, az említett standardok alkalmazását. Ez az öt konklúziónk, ezzel be is fejezném a előadást, és várjuk az önök megjegyzéseit, kérdéseit. Köszönöm. Köszönöm szépen. Elnézést kérek Mikael Tanziak úrtól, mert őt nem üdvözöltem név szerint, de nagyon örülünk, hogy a tanulmány három szerzője a körünkben van. Van úr, most a végén kíván-e szólni? Most. Fáb, úr, majd Jean Lambert asszony. Děkuji přítomným za prezentaci. A protože se do věcí budeme... Köszönöm szépen a tanulmány szerzőinek az előadást, és mivel több megjegyzésem és kérdésem is lenne, hát ezeket hadd tegyem meg most. A nemzetközi munkaügyi szervezetre, az ilo többször történt utalás. Hogyha a nem EU tagállamokat meg akarjuk győzni arról, hogy hogyan kellene viselkedniük, és hogy milyen modellt kellene képviselniük, akkor az EU házatáján belül is szét kell egy kicsit néznünk. Még az EU-n belül is az ájaló normákat megsértik. És az elmúlt időszakban az Európai Bizottság olyan ö, ö, irányelv tervezeteket ö, terjesztett elő, mint például a munkaidő irányelv tervezet, amely nem ö, tartotta ö, tiszteletben sem a 90, 90-es normákat, sem pedig azt az elvárást, hogy 65 órás munkahét megvalósulhasson. Tíz évről beszélek itt most, én szakszervezetisként dolgoztam, és azt kell, hogy mondjam, hogy látom, hogy mennyire csökken az ájeló hatása az Európai Unió munkájára is. A válság aztán az összes tagállamban még inkább begyűrűzött, és a jogalkotásra gondolok itt Spanyolországban például, ahol a kollektív szerződések hatája is csökkent. Csökkent továbbá a kapcsolattartás azon szervezetekkel is, mert amelyek nem tagjai az ájalónak. És inkább a kormányokkal történik tárgyalás, megkerülve ezzel a különböző szakszervezetieket. A kormányok pedig az ilyen fellépéseket gyakran elfogadják. Amikor megtárgyaltuk a VTO megállapodást, Seattle-ban Szingapurban és másutt a szakszervezetek képviseletéről, akkor láttuk, hogy valahol a VTO tagságra nem is várhatnak, nem lehetnek várományosai azon országok, amelyek az ILO normákat nem tartják tiszteletben, de ha meg akarunk valakit győzni arról, hogy e, ezen standardokat tartja tartsák be, akkor nekünk magunknak kell előbb így eljárnunk. Mi magunk gyakran támadások tárgyát képezzük, a saját szociális modellünket is e, fenyegetettség éri most, e, támadások érik. Szó, én cseh állampolgárként látom, hogy a The Guardian újság is támadja a saját rendszerünket, és látom, hogy ilyen eszközöket alkalmaznának a tanulmány írói, szerzői, de hát valahol, ahol olcsóbb a termelés, az igazából már alása a versenyhelyzetet, és látjuk, hogy más országokban számos ö, olcsó árut termelnek, exportálják és behozzák azokat az EU-ba. Az én országomban is gyakran megtörténik ez. Szinte rabszolga munka, bevándorló munkával ö, igyekeznek a vállalatok az árakat lenyomni. Az ILO egy olyan jelentős szervezet, amely ilyen keresztül megpróbáljuk megoldani az olyan helyzetet is, mint például azt a helyzetet, hogy egy német vállalkozás a szakszervezetek létrehozását, felállítását sem engedi meg. Az OECD szervezetéhez is fordulnunk kellene iránymutatásokért. Mivel a munkajogról beszélünk, a munkajogot alássák és azok kitételeit alássák számos országban. Hogyan? Óriási önfoglalkoztatás növekedéssel, ezt látjuk, konstatáljuk, és nem csak a munkajogról van szó. A belga szakminiszter előadását is meghallgattam ma délelőtt, és megkérdeztem tőle, tőlük, hogy a Unison belga szervezetről tudnak-e, amely az önfoglalkoztató magánvállalkozók belga szervezete. Nem vagyok biztos abban, hogy a kérdést valóban meghallották-e a szakminiszterek. Nagyon gyakran minőségibb munkáról beszélünk, és munkahelyekről, de ez elfogyóban van, és egyre inkább a bizonytalan munka kerül előtérbe az EU-ban is. Ami a CSR-ről, ami a CSR-t illeti, tehát a vállalatok szociális felelősségvállalását illeti, szerintem ez nem egy jó eszköz. Általában nagyvállalatokról van szó, egy nagy vállalat amely nagyvárosban székhelyen rendelkezik, számos munkavállalóval, és a vállalat régen mondjuk többet akar tenni a nagyvárosért, az országért. Most a nagyvállalatok aztán kivonulnak a nagyvárosokból, országokból, és átmennek olcsóbb országokba és igazából nem igazán ö, investálnak már a székhelyük ö, szerinti országokba. És most elkezdtük ö, a CSR-t ö, emlegetni, aztán a vállalatok delokalizációja tovább folytatódik Angliából, Lengyelországba, Lengyelországba, aztán még keletebbre. Azt gondolom, hogy a hatékonyság attól is függ, hogy milyen modellel szolgálunk mi ezen országoknak maguknak. Én magam Bogotában egy értekezleten vettem részt, a szabadkereskedelmi megállapodásról szólt az értekezlet találkozó, és bizony Bogotában is, Kolumbiában is hiányosságok vannak a szociális rendszerben, de valahol már ez egy első lépés volt a szociális dimenzió felé ebben az országban. Más országokról is szólva azt gondolom, hogy saját modelljeiket ők elfogadják, de sokszor jó például szolgálhatnak számunkra is ezek a harmadik országbeli példák, ennyit szerettem volna elmondani, azzal zárnám le, hogy az Európai Parlament nagyon korlátozott jogkörrel bír e téren, de a legutóbbi ciklus alatt e, elutasítottunk egy olyan irányelv tervezetet, amely a 19. E, századba vitte volna vissza a munkavállalóinkat, mert úgy kellett volna dolgozniuk a munkavállalóknak, hogy elfogadhatatlan körülményeket biztosítottak volna nekik. Mindenkinek addig kellene tudnia dolgozni, amíg akar. Ez nonsens eh, érv, hiszen valami ilyesmi jut az én eszembe is, amikor önöket hallgatom. És még azt is elmondanám, hogy a jelentésemben ezeket a gondolatokat el fogom mondani. Köszönöm szépen. Tomás Mannor aztán Krisztenzen úr. Pardon, pardon, pardon. Nem, bocsánat. Lambert, asszony, aztán Thomas Mann úr. Uh, well, thank you, and thank you very much for the... Uh, köszönöm szépen, köszönöm a prezentációt. Egy sor kérdésem van. Amikor megnézik a puhább elemek hatását, és néhány pénzügyi elem hatását, melyek effektívebbek, mint a kemény intézkedések, akkor úgy érzik, hogy az emberek szívesebben elfogadják a soft, vagyis puhább eszközöket, mert ez önkéntesebb, vagy pedig az eredmény gyorsabb? és a megtérülés magasabb ezen belül. Nem pénzügyi megtérülésre, hanem a standardokra gondolok. Szeretném tudni, ha tudnának néhány szót szólni erről a GSP pluszt most vizsgálja felül a parlament, szerintem ez igen hasznos, ez a, az előadás a Kereskedelmi Bizottságnak és a Fejlesztési Bizottságnak is hiszen ezek az országok mind érintve vannak. De mi a GSP-t illeti, az általános preferencia rendszert, ezek, ennek a GSP plusznak mi a középtávú hatása? Hogy hat ez az érintettek munkakörülményeire? És mi a kihatása a GSP plusz befejeződésének? Láttuk ezt Sri Lankában, akik lassan kimaradnak, vagyis ki is maradtak a tárgyalási folyamatból, hiszen elutasították azt, amit kértek. Hogyha az eszköz véget ér, akkor van-e még hatás? A másik a vállalatok szociális felelőssége. Több éve a parlament erről vitatkozik, a önkéntes és a kevésbé önkéntes megközelítésről és azt mondják, hogy ha mi egy cég végrehajtjuk ezeket a felelősségeket, akkor versenyképesség szempontjából hátrányosabb helyzetbe kerülünk azokkal a cégekkel szemben, amelyek ezt nem hajtják végre. Mások azt mondják, hogy a szociális standardok rombolást hoznak egy jó és hatékony cégnél, mert mi kell egy erős kereskedelem, és a kereskedelem, a kereskedés a legfontosabb dolog, a szociális és a életkörülmények, standardok emelése szempontjából. Erre önök hogyan válaszolnak? Ez valóban destrukciót okoz, és sokkal fontosabb, hogy legyen egy munka, még mielőtt, vagy egy munkahely, még mielőtt a munkahelyi standardokról beszélünk. Thomas Mann úr, majd Kisztrenzen úr. Köszönöm, elnök asszony. Én is meg szerettem volna köszönni az ön kiváló munkáját, amely különösképpen akkor hasznos, hogyha azokból az ítéltekből áll, amik már rendelkezésre állnak. Néhány kérdést még felteszünk. Egy fontos hiányt látok az ön beszámolójában az ügynökségek kérdése. Torinóban például voltam egy évig, bizottságom küldött ki, és fontos dolgot csináltunk ott. Ez egy világosan látható, hogy ez egy külső dimenzió, a szakmai képzés különböző területein az ott élő fiataloknak szerettünk volna eszközöket biztosítani. Néhány ország már azóta csatlakozott az EU-hoz. Vannak olyan államok, amelyek nem szeretnének az EU-hoz csatlakozni, de ők is látják, hogy milyen export termékeink vannak, és hogyan tudjuk a fiataloknak biztosítani, hogy otthon élhessenek, otthon dolgozhassanak, és a verseny létrejöjjön, és ne kényszerüljenek arra, hogy az EU-ba költözzenek át ez nem defenzív munka, hanem egy offenzív munka, olyan szempontból, hogy egy jó modellt tudunk nekik adni, amiből tanulhatnak. Tehát szerintem ez egy alapvető fontos elem. Tur- Torino, Thessalonika és Dublin három fontos helyszín volt. Most már ezt korlátoztuk, de itt a bizottság szakbizottságban is nagyon fontos elem volt ez. Szerintem ez egy kicsit hiányzik. Gondol, lehet, hogy ez már bele volt értve, hogy úgyis benne van. A másik téma a GSP+, Jean Lambert, a dél-ázsiai delegációnk elnöke, vezetője, én vagyok a helyettese. Sri Lankában megértettük, hogy mit jelent a GSB+, mit jelent, hogyha nem tartják be az emberi jogokat. Szükséges, hogy intézkedéseket tegyünk, a nagy országokkal ezt nem tudjuk megtenni. A kínaiak és az indiaiak nem törődnek velünk, de Sri Lankában ez lehetséges volt. És az elmúlt hetekben a sri lankai nagykövet kihasználta a lehetőséget, hogy a fejlődés politikai szakbizottságban el is mondja, hogy mit értünk el, mi volt a fontos, és hogyan szeretnénk tovább dolgozni. Tehát szerintem ez egy nagyon pozitív út, hogyha komolyan veszük a GSP pluszt, és bizonyos ö, fajta emberi jog sértéseket már egyszerűen nem engedünk meg, pont. Ez egy ö, elég kemény eszköz, és szerintem elég hatékony is. Harmadik pontom a CSR témája. Kis különbség van itt a kollégámhoz kapcsolatban, e, kollégámhoz képest, de egyébként teljesen egyetértek Jean-nel. Nagyon sok ö, beszámolónk volt már erről, és kérdés maradt, hogy szabadon választott legyen-e a részvétel vagy sem, de szerintem az fontos, hogy akik részt vesznek benne, azoknál fontosan döntsék el, hogy hogyan bánjanak a munkavállalókkal, hogyan bánjanak a, a nyersanyagokkal, hogyan bánjanak a dolgozókkal, tehát egy modellértékű mintát kell képeznünk, alkotnunk, hiszen hogyha nem tesszük, akkor később nehézségekbe ütközünk. Például Németországban is megvan a CSR kategóriája, megfelelünk-e ennek, vagy nem. De szerintem fontos az, hogy mindenki saját maga dönthessen arról, hogy csatlakozik-e, vagy nem, de az nem lenne jó szerintem, hogyha ez alapján döntenénk el, hogy valaki kaphasson-e megbízásokat, vagy sem. Más államok, más tagállamok, vagy nem tagállamok modelleit nem vehetjük át egy az egyben, hanem saját magunknak kell kialakítani. Angela Merkel megpróbálta a szociális piacgazdaság nemzetközi évétételét, de hogyan tudjuk ezt a gyakorlatba átültetni? Hogyan tudjuk hogy elérni, hogy mások is átvegyék a normáinkat? Hogyan tudjuk elérni, hogy a fejlődő országoknak nevezett országok is elfogadják a normákat? Egy európai minőségi standard kialakítása szükséges lenne, de ettől még sok területen nagyon messze vagyunk de azért nagyon örülök, hogy ezt a szociális modellt újra és újra elemezhetjük, és az Európai Parlament, de attól még távol vagyunk, hogy az Európai Parlament eh, közös álláspontot tudjon kialakítani, de már így is eh, nagy kompromisszumokat tudtunk elérni, de jó lenne, hogyha mindannyian meg is egyeznénk ezekben. Nem gondolok itt egy valamilyen buta kompromisszumra, hanem egy tudatos olyan kompromisszumra, amit mindannyian tudunk támogatni. Az ilyen ö, kompromisszumokat konszenzusnak nevezzük Németországban. Remélem, hogy ezt majd sikerül elérnünk. Um, Monsieur Christensen. Christensen úr, majd Koferáti úr. Formen, a takti til for et Köszönöm, elnök úr, köszönöm a prezentációkat az előadóknak. Nagyon fontosak ezek, nagyon fontos téma ez. Nagyon egyet értek elnökünkkel, hogy nagyon nagy kihívás ez. De mégis büszke vagyok rá, hogy európai lehetek, és hiszek benne, hogy szociális Európát tudunk kialakítani. Ennek különböző formái lehetnek, de úgy gondolom, hogy az EP-n belül legalábbis megegyezhetünk abban, hogy szociális Európát szeretnénk. A problémák abból adódnak, hogy nem fektetünk be eleget a szociális modellbe akkor, amikor jó idők járnak, és amikor itt vannak a rossz idők, akkor sajnos az egész összeesik szinte minden országban. Ezért fontos, hogy a viszonyokat Európán belül rendezzük először, hiszen jóléti államok vagyunk, Természetesen különböző fokon állnak a gazdaságaink és a szociális státuszunk, de mindannyian jóléti államok vagyunk, és ezért úgy gondolom, hogy szövetségeket kell kialakítanunk. Nem gondolom, hogy a puha ö, eszköz a CSR megfelelő, amit Thomas Mann említett, szerintem magasabb elvárásokat kell támasztanunk. Nagyon sok vállalat van, aki nem szeretne változtatni, és szerintem magasabb követelményeket kellene támasztanunk vállalatok szociális felelősséget terén. Persze megtehetjük azt is, hogy nem támasztunk magasabb követelményeket, de akkor fenn van a kockázata annak, hogy a környező országok szintjére kell nekünk is lesüllyednünk, lejjebb kell engednünk az bérek színvonalát és a szolgáltatások színvonalát, de szerintem ez nem lenne jó. Persze mi is szeretnénk, hogy a más országokban élőknek is rendes bérük legyen, amiből meg tudnak élni. És hogyha nem támasztunk ö, olyan ö, követelményeket, mint a partnereink, akkor annak is nagy a kockázata, hogy protekcionizmust ö, alakítunk ki, és a mi munkahelyeinket védjük, ö, nem pedig a többi vállalattól várunk el magasabb színvonalat. Tehát én azt szeretném elérni, hogy ö, szövetségeket alakítsunk ki az egész világon a szociális ö, normákkal kapcsolatban, és ezen kívül a környezetvédelmi normákkal kapcsolatban is. Egy élményemet szeretném elmesélni, amit Angolában történt egy EU együttműködésen. Elmentünk megnézni a ö, sport ö, stadionjaikat Afrikában, láttuk, hogy emberek ezrei számára építettek városokat, hogy kiköltözzenek Luandából, mert a központban borzalmas nagy volt a forgalom, dugók voltak. Ezekben a stadionokban, ezeken a stadionokon és a városokon kínaiak dolgoztak, egyetlen egy afrikait nem láttunk, az alapanyagok, amiket felhasználtak, az is mind kínai volt. És úgy gondolom, hogy más normákat kellene támasztani. Azt is hallottam, hogy rengeteg hajó van Luandában, és foglyok vannak rajta, kínai foglyok, akik az elé a választás elé kerülnek, hogy Angolában dolgoznak, vagy pedig Kínában börtönbe mennek. Tehát fontos szerintem, hogy szövetségeket építsünk vele, és Kína is szerintem jó partner lenne, de magasabb követelményekre van szükség. Köszönöm. Merci. Euh, Köszönöm szépen. Koferáti úr. Grazie Presidente. Anch'io penso che Köszönöm, elnök asszony. Én is úgy gondolom, hogy eh, a beszámoló, amit hallhattunk, eh, nagyon érdekes elemeket tartalmaz. Szeretném ebben az összefüggésben a kicsit részletesebb választ kapni néhány kérdésre. Első pillantásra az volt a benyomásom, hogy a válság miatt, amit átélünk, a válság dimenziója, mértéke miatt, hiszen ez nem hasonlítható össze a múltban bekövetkezett válságokkal, és a válság hatása még továbbra is tart, és a szociális modell emiatt meg is kérdőjeleződött. Néhány kérdés nagyon erősen foglalkozik, tehát néhány téma ezzel kapcsolatban nagyon fontos, az elméleti alapokra gondolok, amikről most szó is volt, de ha a szociális állam kisebb lesz, akkor ez a gazdaság számára jobb összességében. Illetve van néhány fontos aspektus, amelyeket szintén érintünk itt. Feltehetjük magunknak a kérdést, hogy hol vannak a célok, mik a célok, és hogyan érhetjük el őket. Úgy gondolom, hogy először is arról van szó, hogy a kollektív képviseletet biztosítsuk, a bér megállapodásokról is szó van. Ez mind az összetartást mutatja, hiszen különböző feltételeket tudunk így összeegyeztetni, egy tető alá hozni, amiket a válság veszélyeztet. De a válság ideje alatt minden megváltozik, hiszen néhány évvel ezelőttig még a specializáció modelljét követtük. Volt egy cég, mindenhol voltak gyárai a világon, de mindenhol olyan termékeket állítottak elő, amelyeket helyben értékesítettek, de most más rendszer alakult ki, megpróbálnak mindent mindenhol előállítani, azzal a feltétellel, hogy egy vállalaton belül a szabályok mindenhol ugyanazok kell, hogy legyenek a egyes, egyes országokban, hogy a többi konkurenssel is fel tudják venni a versenyt, és ez a kompromisszum persze a legkisebb közös nevező lesz. A kollektív képviselet kérdése merül fel itt, és látjuk, hogy hol vannak a legnagyobb ellentmondások ezek között, a nagy gyárak között. Még egy hozzáfűzés a szociális felelősség politikáját is átvették néhol, és használták azokat az ö, eszközöket, de hogyha egy vállalatnál nincsen kötelező érvényű szabály, hanem csak mindenki kedvére csatlakozhat a szabályrendszerhez, akkor tulajdonképpen ez ahhoz vezethet, hogy az ember nagyon csalódik. Vannak olyan vállalatok, akik azt mondják, hogy nagyon aktívak a környezetvédelem terén, de ugyanakkor nagyon szennyezik is a környezetet, például mint a BP. Egy másik, egy utolsó példát adnék még, amit utóbbi időkben tapasztaltunk, hogy ezt az eszközt ugye alkalmazzuk, de kellene még néhány kötelező pont, amelyeket meghatározunk, hiszen akkor, hogyha mindenki szabadon használja fel ezeket az eszközöket, akkor nem, nem működik. Köszönöm. Köszönöm szépen. Jó magam is. Három kérdést szeretnék feltenni, néhányan már az előttem szólók közül utaltak rá, de pontosítanék. Az első kérdésem a következő. Ebben az eszmecserében a szociális párbeszédről a kihívás érdemben micsoda, ami belső hierarchiánkban vajon. A szociális párbeszédet nem kellene, hogy úgy mondjam, első pontként szerepeltetni az igényeink, a kérelmeink listáján kifelé, mert ha mi magunk hierarchiát állítanánk föl azon szabványok között, amelyeket szeretnénk elismertetni, alkalmaztatni, mind azon megállapodásokban, amelyeket harmadik országokkal kötünk, mind pedig azon ö, megállapodásainkban, amelyeket a vállalatainknak kell az EU-n kívül teljesíteniük. Nos, a szociális párbeszéd kihívása, mint olyan, én szerintem kiinduló pont kellene, hogy legyen. Második megjegyzésem. A vita és Koferáti úr is elmondta, hogy mennyire önkéntes jellege van a CSR-nek. Ezt a vitát egyébként már nemrégiben lefolytattuk a foglalkoztatásügyi és szociális szakbizottságban, és nagyon úgy tűnik, hogy egy hangúságot nem sikerült kialakítanunk. Az a gondolat, hogy ahol a vállalatok szociális felelősségvállalása mint olyan megvan, nos hát ezen keresztül hogy is fejezzem ki magam, bizonyos jelentős koncepció kialakításához vezethet a versenyhelyzetben is, de hát ezt valahol akár kötelező szabványosításra is át lehetne váltani. Ha egy koncepció megfelelően kifejlesztett, kidolgozott, akkor abból joganyagot, jogot is lehet ö, létrehozni. Valahol, ha van igazából jogszabály, akkor lehet, hogy maga a szociális felelősségvállalás is még inkább kiteljesülhet. Harmadik gondolatom. Ami a külső dimenzióját illeti a szociális párbeszédnek, két jelentős aspektust figyeltem meg a nemzetközi fejlemények terén. Egyrészt láttam, hogy hozzájárulás történt a, a G20-ak szintjén, a GDP szintjén, és a G20-ak a szociális szakminiszterek értekezletét is megrendezték. Két előrelépésről van tehát szó. Vajon a normák hierarchizálása előrelépett vagy sem? Ha igen, akkor hogyan, ha pedig nem, akkor mit lehet tenni annak érdekében, hogy elővigy, előre vigyük ezt az ügyet? Hosszú időn keresztül számosan kiálltunk azért, hogy a régi hierarchia a VTO és más normák között nem volt kielégítő. Amikor Pascal Lamit ezen hierarchiáról megkérdezzük, akkor ő azt mondja, néha legalábbis, hogy amint szabályok léteznek, azoknak egyforma az értéke mindenhol. És néha visszadobja a labdát ezzel Pascal Lamy az ILO térfelére, mert azt mondja, hogy előbb az ilo kell megállapodásra, megegyezésre jutni, és majd csak aztán foglalkozik ezen kérdésekkel a VTO is. Nos hát, önök hogyan értelmezik mindezt, és a vitának ezen felvetéseit? Ennyit szerettem volna még hozzáfűzni a kollégáim által elmondottakkal. Nem szeretném a, önöknek külön-külön megadni a szót, hanem kérem, kinek, melyik felvetéshez van válasza? Megadom önöknek a szót, szabadon. Um, quite a lot of uh, comments and, and questions, so I, I would like to... Köszönöm szépen, nagyon sok kérdést hallottunk, és nagyon sok hozzáfűzést. Én kezdeném, aztán átadom kollégáimnak a szót. Az első hozzászóláshoz. Ugyancsak észleltük mi is, hogy nagyon konzekvensnek kell lenni ami az eszközöket, feltételeket illeti az ILO-val kapcsolatban, hiszen nehézségekbe ütközünk, hogyha ezt nem tesszük, hogyha más államok más kritériumokat használnak, amelyek az EU-n belül nem használatosak. Szerintem ez egy nagyon fontos dolog. Vannak más bizonyos követelmények, amelyeknek meg kell felelnünk. Az ILO-val e kapcsolatban, vagyis a VTO-val kapcsolatban probléma van a szociális normákkal. Nem gondolnám, hogy ez a kérdés néhány éven belül megoldható lesz. Pillanatnyilag az ILO e és a VTO között van egy bizonyos munka megosztás, és a WTO foglalkozik inkább a globalizáció és a szociális felelősség kérdésével. Úgy gondolom, hogy kis türelemre van szükség ahhoz, hogy a két szervezetet össze tudjuk kapcsolni, párbeszédbe hozni egymással. A globális gazdaság nagyon dinamikus, ez a dinamikus kapcsolat fontos a szociális normák szempontjából és a jólét szempontjából. Ez egy nagyon pozitív fejlődés a partner országok szempontjából és a közvetlen külső befektetések szempontjából is. Ez, ezek tovább erősíthetik a gazdasági dinamikát, ezt látnunk kell. Viszont ez természetesen azt is jelenti, hogy olyan kihívásokkal szembe kell nézniük a, a fejlődő országoknak, amelyek nehezek, velük kapcsolatban szükség van minimum normákra, amelyeket ellenőrzni is kell, ki kell alakítani az ellenőrzési lehetőségeket, hogy konvergenciát hozzunk létre a szociális normák terén. Az európai jóléti államoktól ezt nem várhatjuk el, hogy néhány éven belül ezt hozzák létre a többi államban is, de azt várjuk, mégis, hogy a szociális normákat támogassuk, tovább támogassuk, és a munkapiaci normákat teljesítsék. Ez egy fontos elem, hogyha kötelező részvételt szeretnénk az vállalatok részéről is, azokban az országokban, ahol például a cipők és a ruházat terén is tudjuk a szociális normákat emelni a célországokban. Tehát azt fogjuk támogatni, hogy ne, ne követeljük meg mindjárt, hogy minden vállalat egységesen vegye át a vállalati szociális felelősségi rendszert, de azért valamilyen minimális normáknak ők is feleljen meg, ők is feleljenek meg. Ez azt jelenti majd, hogy a távolabbi, a székhelytől távolabbi leányvállalatoknál is érvényessé váljanak ezek a normák, tehát arról van szó, hogy a szociális normákat a partnerországokban is valósítsuk meg. Mi más tudnék még mondani? Mann úr az európai ügynökségek kérdését vetette fel. Ezeket a tevékenységeket ismerjük, a jelentésben meg is említettük őket és értékeltük őket, hiszen ez megvalósítható megközelítés a nem EU országok irányában az EU részéről, Például képzést nyújthatnak a szociális partnerek számára az ügynökségeken keresztül. Ez fontos elem, és ezzel más eszközöket, a kemény eszközöket is erősíteni lehet. Az egész jelentés a jogkövetés, megvalósítás kérdését felveti, és szerintem ez döntő elem, amelyet ki kell emelni a GSP plusz rendszer, ez nekünk is tetszik. Szerintem ez nagyon jó eszköz, amelyet alkalmazni lehet, mégpedig kemény módon is, hogyha néhány standardot, normát nem tartanak tiszteletben, nagyon következetesnek kell lenni, amikor etéren lépünk, figyelembe kell venni az erőviszonyokat és más elemeket. A CSA-ról is beszéltem, a vállalatok szociális felelősségéről, amit támogatunk egyébként, ezt Koferáti úr is felvetette. Ami a jelenlegi válságot illeti, nem vagyok olyan szkeptikus a szociális modellek létképességét illetően a jelenlegi válságban, mert néhány európai ország szociális rendszere azért hasznosított egy-két dolgot a válságban, a válság ellenére, például a fórumok közti flexibilitás, amelyet néhány nemzeti intézmény is kihasznál. Azt nem mondom, hogy a jelenlegi válság ez felgyorsítja a pozitív folyamatokat. Nem, ez a dolog még nem olyan világos. Szeretnék hozzátenni néhány kérdést, néhány megjegyzést a CSR-ról, a vállalatok szociális felelősségéről az, hogy ez önkéntes legyen, vagy nem, ezt majd a monitorozás során lehet megfigyelni. Az NGO-k, a média felhasználása, bevonása, akik figyelő rendszert alakíthatnak ki, nem elég a jelentés elkészítése az biztos, hogy ezek olyan dolgok, amelyeken dolgozni kell, azután a befektetések hova irányulnak. A cégeket támogatni kell arra azért, hogy az egész termelési láncon keresztül alkalmazzák mindezt, és a termelési helyeiket védjék a feltörekvő gazdaságokban. Úgyhogy erről beszélni kell, ami pedig a GSP pluszt eh, illeti. Vannak nagyon jó példák, az El Salvador eset. Nagyon jó példa arra, hogy ennek milyen hatása lehet. A tanulmánynak egyik fő pontja az, hogy a jogkövetésre összpontosít néhány jogesetet is felemlít, amikor a bevezetés végül nem volt olyan nagy hatással a kereskedelmi helyzetre, vagyis nem hozta meg a bevezetés, a jókövetés a kívánt hatást. De reméljük, hogy ez mindez inspirációt ad arra, hogy hogyan dolgozunk ezen a jövőben jogkövetés, monitorozás, átláthatóvá tétel, erről szó volt, és ezeket bírálat is érte. Szerintem a GSP-n belül ezen dolgozni kell. A másik a Szociális Szövetség. Kína jó példa erre, fontos megjegyezni, hogy amit Kína jelenleg tesz, az az, hogy kiterjeszti szerepét, mint közvetlen befektető az alacsonyabb szociális standardokat exportálják, mint mondják. Igen, ez az eset áll fenn Nigériában például, és ennek tudatába kell lenni. A szociális szövetség kialakítása Kínával nagyon fontos téma. Az biztos, hogy jelen pillanatban alacsonyabb szociális normákat exportálnak, és ezen még dolgozni kell. Nagyon szépen köszönöm ezt a teljes körű választ az eszmecsere kezdetéről, kezdeti öm, szakaszában azt gondolom, hogy vissza fogunk még térni mindenre, amikor majd Richard Ralph kollégánk jelent, Palbr kollégánk jelentését tárgyaljuk meg. Köszönöm szépen három szakértőnknek a tanulmányukért, valamint azért, hogy ma délután ellátogattak hozzánk. Most a napi rendünk utolsó pontjára térünk át, amely azon módosítók megvizsgálására irányul, amely a demográfiai kihívásról és a nemzedékek közötti szolidaritásról szóló Thomas Mann jelentést illeti. 253 módosítót ö, nyújtottak be, gondolom nem e, egyiket a másik után fogja megvizsgálni, most talán szintetikusan összefogottan a 253 módosítót elénterjeszteni. Köszönöm szépen, elnök asszony! Keményen dolgoztam, de majd meg, meglátjuk, hogy mire jutottam. Megvizsgáljuk a módosítókat. Először is nagyon szeretném megköszönni a kollégáknak a sok módosítót, amelyet benyújtottak. A frakciók nagyon nagy számban képviseltették is magukat. Ezt a témát ugyanis sokan forgatják nagyon sok módosítót nyújtottak be, amelyek gazdagították a jelentést. A sok módosítóból már 30 kompromisszumot kialakítottam, még nem mindent tudtam kiküldeni. Azt szerettem volna, hogy a mai napra ez elkészüljön. Tudom, hogy alig van időnk, mert holnap és holnap után vagyunk már csak itt, utána elkezdődik a nyári szünet, de angolul és németül szeretném ezeket majd közreadni, amik már megvannak. Szerintem ez jó alap lesz arra, hogy megvizsgáljuk, hogy ezek a kompromisszumok később megállják-e a helyüket, vagy sem. Meg fogjuk vizsgálni, hogy ezek közül melyek kompromisszum képesek, melyek nem. Volt néhány jelentés volt néhány érdekes megfogalmazás, ezeknek néha kicsit túl hosszúak voltak. Én mindig megpróbáltam rövid jelentéseket megfogalmazni, kicsit koncentráltabban. Lehet, hogy kompromisszumokban ezt kicsit összefoglalhatnánk, koncentráltabban fogalmazhatnánk meg. Először az EPP-hez szólnék, mert ők tették a legtöbb módosítót, 75 módosító érkezett tőlük, három mellé kérdőjelet tettem, ezt még a kollégámmal megvizsgálnám, egy módosítóval nem tudok egyet érteni, de ezt majd bilaterálisan még megbeszélhetjük. A második csoport az liberális csoport, az RDE, 50 módosítót nyújtott be, az 50-ből 34-et át tudok venni. Szerintem ezek nagyon jók. A fiatalok perspektíváját nagyon jól összeegyezteti az idősebbekkel, tehát a 24-es módosítót be teljesen tudom támogatni. Más módosítókkal is egyetértek, héttel, de ezeket most nem nevezem meg egyenként, majd később írásban leadom. Ezeket kompromisszumként elfogadok, és némelyet szó szerint is átveszek. Négy módosító esetében vannak problémáim, a 96-os, 190, Nyolcas. Itt arról van szó, hogy az idősebb emberek diszkriminációja elleni joga szabályokat fogadjunk el. Szerintem ez nem szükséges. Én örülnék annak, hogyha azokat, amelyeket a tagállamok eddig megszavaztak, már tényleg be tudnánk tartani. Van néhány ponton vita még, a 19-es és a 120-as módosítók esetében nem tudom átvenni a legtöbb elemet. Két ponton egy kis korrektúrával megegyezhetünk. Hakim kollega nő négy módosított, tehát ezekkel egyetértek. Hírs kollega nő Németországból, itt két kis kérdőjelem van még az öt módosítóból. Jelko Kacsin, szlovéniai munkatársunk, itt a a 46-ossal van problémám. Ő ugyanis azt mondta, hogy egy win-win helyzetben ne fogadjuk el a megfogalmazást. Tehát, hogyha ezzel nem értek egyet, mert hogyha mindkét fél számára nyereséges ez egy ö, ö, folyamat, akkor ez jó lenne. Tehát, hogyha a fiatalok és az idősek számára is egyaránt hasznos lenne. Ovér asszony hat módosító javaslatot nyújtott be, ebből egyetlen egyel van problémám, a 206-ossal, ugyanis itt az áll, hogy az EU bizottság ne játszon koordinált szerepet az egészségügy és az ellátás terén, de én úgy gondolom, hogy én is úgy gondolom, hogy az Európai Bizottság ne ö, avatkozzon be mindenbe, tehát itt még problémám van. 48 szociáldemokrata javaslat volt, 34-jel egyetértek, 6-nál problémám van. François Castex kolléganő, sokszor bűködtünk már együtt, sok jelentés során, 15 javaslatta egyetértek, kettővel nem. Itt még kérdésem van a 17-es paragrafussal kapcsolatban. A 60 éves kor fölötti munkavállalók ösztönözzük arra, hogy vegyenek részt a munkaerőpiacon. Ezt ki szeretné húzni. De miért? Hiszen jó lenne, hogyha az embereket tudnánk alkalmazni, ha szeretnék ezt, hogyha egészséges, azt mondják, hogy mi egészségesek vagyunk, szeretnénk dolgozni, akkor miért korlátozzuk őket, hogyha az idősek szeretnének dolgozni, akkor legyen erre lehetőségük. Hiszen túl gyakran tapasztaljuk, hogy azt mondják, hogy ti már túl öregek vagytok, mert ne dolgozzatok. Ezt én diszkripálom. Ne általánosítsunk, hanem azokat engedjük, akik szeretnének. François, a 100 67-es módosító, korhatárról van szó, nyugdíjkorhatárról. nem tartom jónak, hogy ágazatokhoz kötötten szabjuk meg a korhatárt. Szerintem ezt egységesen kell megszabnunk, de lehet, hogy ebben nem értünk még egyet, majd még beszéljünk róla. Rovana Plump 10 módosítót tett, szinte mindennel egyetértek ezekből, csak a 17-essel van problémám, a korai nyugdíjazás leépítése. Németországban az a tapasztalat, hogy a korai nyugdíjazást akkor vezettük, azért vezettük be, hogy fiatal munkaerőnek legyen lehetősége beállni a munkaerőpiacra, az első részét realizáltuk is, az idősek nyugdíjba mentek, hamarabb nyugdíjba mentek, de a fiatal munkaerő nem jött, nem került be ezáltal a munkaerőpiacra, tehát szerintem ez egy nem jó, nem jó javaslat. Rapti asszony 8 módosító javaslatot nyújtott be, 5-tel egyetértek, csak az európai ö, ifjúsági garanciával nem értek e-, egyet. Én támogatom ezt a garanciát, de itt a hat hónapot négyre csökkentette. Szerintem ez néhány tagállam szempontjából abszolút nem reális, hogyha hat hónapot adunk az fiataloknak, hogy munka helyet találjanak, vagy képzésen vegyenek részt, vagy munka és képzé, munkahelyet és képzést egyszerre, akkor szerintem nagy lépést tettünk előre. Zippel asszony Németországból négy módosított tett, a 38-ast kivéve minden egyetértek. Ebben ugyanis azt mondja, hogy a biztonsági aspektusokat eh, fontosabbnak kell tartani, mint a flexibilitás, de szerintem ezt egyenrangúan kell kezelnünk. Eh, Ólét eh, tart, Ole Christensen-t támogatom ebben a kérdésben, de tudom, hogy nem mindenki ért ezzel egyet. Blinke Vikvicse, hüha, Litvániából, nagyon jó nő a szociáldemokraták közül, nyolc módosítót nyújtott be, és minden egyetértek. Ugyanez a helyzet Kretű asszonynal Romániából, teljesen egyetértek a módosítókkal. Ami a baloldalt illeti, a GUE-t, 28 módosítóval egyetértek, 13-mal nem teljesen. Cimmer asszony 5-öt nyújtott be, ezekkel teljesen egyetértek. Csak egy kérdésem van a idő rövidítéssel. Ő szeretné kibővíteni a demográfiai változások miatt a tisztviselők állását ezzel nem értekedett. Pátrick Röviel 25 módosítót nyújtott be, amelyből 10 egyetértek, a 166-os az idősek gondozásával kapcsolatban. Itt csak azzal van problémám, hogy ő korai korkedvezményes nyugdíjazást támogatja, de erre már kitértem a 127-esnél. Ő azt is szeretné, hogy csökkentsük a nyugdíjkorhatár, de ezzel kapcsolatban már elmondtam a véleményemet. Én a flexibilitást támogatom, nem pedig az egységes megoldást. Higgins 14 módosítót nyújtott be. Itt az egy nagy problémám, nem fogadhatom el ezeket. Ő a családot szeretné a társadalom alapjává tenni, illetve illetve a társadalom alapjává szeretné tenni. Azt mondja, hogy a költségvetési konszolidációt ki kell húznunk, ezt nem, nem tudom elfogadni. A munka hét lerövidítése, itt csak mínuszok vannak az ő nevénél, de a baloldal javaslatai közül azért né- néhányat el tudok fogadni. A zöldek 22 módosítót nyújtottak be, Cornelissen asszony 16-ot asszony javaslatai közül 16-ot jónak tartok, sőt, nagyon jónak, de egy problémám van. A négy hónapos ifjúsági garanciánál én hat hónapot mondok, amit már korábban is említettem. Fontosnak tartom az Európai Ifjúsági Garancia terén, hogy támogassunk és követeljünk is. Ezt ő megkérdőjelezte. A 32-es pontnál, az integrációnál azt mondtam, hogy ez az is összefügg, hogy a bevándorlók mennyire ö, képesek alkalmazkodni, és mennyire képesek befogadni őket a befogadók. Mind a kettő fontos. Fontos, hogy integrációt akarjunk, hiszen különböző tapasztalataink vannak a tagállamokon belül. Itt tehát problémáim vannak az EU keret irányelvvel és problémám van, Ez erről már korábban is szó volt, illetve a Hendl kolléga témája kapcsán is szó volt, erről itt nem tudtunk megegyezni, de Hendl kolléga ö, ö, esetében találtunk kompromisszumot, mert néhányan visszavonták a módosítókat. Az e ECR Milan Cabenok 10 5 15 módosított nyújtott be, ebből 6-tal egyetértek, 6-nál kis problémám van. Egyrészt azt mondtad, hogy a, a szakmai életutak esetében probléma volt, illetve hogy szükség van arra, hogy a, a csecsemőkre megfelelő bölcsödéket biztosítsunk a csecsemőknek. Ezzel nem értettem egyet teljesen, de van, amivel egyetértek. Tehát az összes módosító 70%-át szó szerint átvettem, tehát nagyjából egyetértek velük, egy kollégával nem, akivel nagyobb problémáim vannak, de a legtöbbet el tudom fogadni, és szeretném megpróbálni ezeket bedolgozni a kompromisszumos javaslatokba. Köszönöm szépen. Merci, euh, cher rapporteur, de cette présentation de votre... Köszönöm szépen, hogy a különböző módosítókkal kapcsolatban elmondta a véleményét Linna asszony. Tessék. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy mindezt ismertette. Procedurális szempontból jó lenne tudni, hogy mikor fogja ezeket a kompromisszumos javaslatukat összeállítani, mert meg kell állapodnia néhány képviselővel erről. Én például holnap, vagyis hát hamarosan visszautazom az LK-ba, tehát minél hamarabb lenne jó ezeket a kompromisszumokat összehozni. Néhány dologgal én egyetértek. Említette viszont, hogy voltak olyan intézkedések, amelyeket már megvalósítottak, azután a foglalkoztatással kapcsolatos irányáról is beszélt, a tanács is fog ezekkel foglalkozni, azután a demográfiai változások jelentéséről nagyon nehéz beszélni, úgy, hogy a diszkriminációval kapcsolatos joganyagot nem tárgyaljuk, és éppen ezért kerültek ide be módosítások. Ez a 13-as cikkkel kapcsolatos csomagtervet ki fogja egészíteni. Ezek a problémák nem a foglalkoztatással kapcsolatosak, hanem a szolgáltatásokkal. Lehet, hogy úgy is meg tudunk állapítani, állapodni, hogy néhány módosítást nem kell visszavonni. Hát reméljük, hogy valami megoldást találunk. Tudom, hogy a diszkrimináció ellenes irányelv probléma az összes német EP tag számára, bár van önöknél erre vonatkozóan jogszabály, de sokszor ugye, arra gondolnak, hogy más tagországokban is hasonló jogszabályokra lenne szükség, úgyhogy nem értettem, hogy a németek miért nem értenek együtt, amikor náluk már vannak ilyen jellegű jogszabályok. Ami a nyugdíjt illeti, szerintem ezt nyitva kell hagyni, a kötelező nyugdíjba vonulási korhatár igen, de szerintem rugalmas nyugdíjba vonulási korra van szükség, vagyis az emberek maguk döntsék el, hogy tovább akarnak-e dolgozni, vagy nem, és hogyha nem akarnak tovább dolgozni, akkor ne tudja a munkáltató őket kényszeríteni erre, hiszen mindaddig, amíg megtartjuk az állami nyugdíjrendszert. A rugalmasság nagyon fontos, Éppen ezért módosítottam a 11-es bekezdést, mert elmondjuk, hogy az időleges munkavállalásnál a rugalmasság jó dolog, de az idősebb munkavállalók lehet, hogy csak mondjuk hetente egy-két napot akarnak dolgozni, nem akarnak most már többé egész időben dolgozni, úgyhogy valamilyen mechanizmust kellene bevezetni, amelyen belül a tagállamok megnéznék a rugalmasságot, és a munkáltatók megtartanák az embereket részmunkaidőben. A bevált gyakorlat és a független megélhetés támogatása. Sok embernek nincsenek rokonai, és nincsen, aki gondoskodjon róluk, úgyhogy itt a független, vagyis az önálló otthon lét, ez nagyon fontos, meg kellene nézniük a tagállamoknak, hogy hogyan működik ez azoknak, akik, azoknál, akiknek nincsenek rokonaik, vagy nincsenek meg a körülmények arra, hogy önállóan ellássák magukat bizonyos jogokat biztosítani kell, például az időskorúaknál, gondoskodni kell arról, hogy a legtöbb jelentésbe ez bekerüljön megfelelő formában. Egy másik dolog, amivel nem tudok egyet érteni, hogy a gondoskodás az egyik címben szerepel, itt EU szinten az egészségügyi ellátásban nincs kompetenciánk, nem is akarom, hogy ez megváltozzon, de néhány területen az egészségügy terén, amiben illetékesek vagyunk, jó lenne megnézni a különböző tagállamok hagyományait, azt, hogy például bizonyos időskorúak bizonyos gyógyszerekhez nem férnek hozzá. Itt kellenének markerek, azért, hogy tudják a tagállamok, hogy ezzel mi foglalkozunk. Tehát bizonyos körmények között élő emberek nem tudnak a koruk miatt hozzáférni bizonyos dolgokhoz. Azután a hozzá, hosszú távú gondoskodás az emberekről, ez az én szóbeli kérdésemmel függ össze. Egyébként a múltban is ezen már dolgoztunk, és biztos vagyok benne, hogy el fogja tudni ezeket fogadni, még hogyha a diszkrimináció ellenességgel kapcsolatosan vannak is fenntartásai. Köszönöm szépen. Kastex asszony. Köszönöm az előadónak azon erőfeszítéseit, amelyeket a kompromisszum készség szellemében tett. Alig várom, hogy megismerjem a, azt a 30 kompromisszumos módosítót, amelyre ígéretet tett. Nagyon nehéz addig szólni a módosítókról, amíg nem olvashatjuk el, hogy milyen kompromisszumos módosítók születtek. Én azért azt szeretném elmondani, hogy az SD frakció számára lesz egy olyan úgynevezett vörös vonal, vagy vízválasztó, amelyen nem vagyunk hajlandók túllépni. Miről van szó? Meg kell tartani azt a ö, legális korhatárt, amely előtt nem lehet nyugdíjba menni. Tehát a nyugdíjkorhatáról van szó. Valahol egy olyan korosztályt kell megcéloznunk, a korhatárral, amelyen keresztül azt kell, hogy mondjam, hogy számunkra az összege a nyugdíj összegnek méltóságteljes, olyan nyugdíjat kell, hogy biztosítsunk az embereknek, amelyen keresztül valóban decensen tudnak élni az életkor egyre kitolódik. Egyre hosszabb életet élnek a munkavállalók, és egyre több járulékfizetésre is kérjük föl őket. Ami a rugalmasság kérdését illeti, azaz a rugalmas biztonság kérdését illeti, vagy flex security-t, hát én itt nem szeretnék most a koncepcióra magáról okfejtést tartani. Ami viszont a biztonságot illeti, és a szakmai pályafutások biztonságosá tételét illeti, azt garantálni kell. Miről van itt szó? Arról, hogy azon személyek számára, akik egyszerre tanulnak és szakmai gyakorlatot is végeznek, mindenképpen mind a tanulás, mind pedig a munkavállalás időpont, időszaka be kell, hogy legyen számítva a nyugdíj időszakba, mint olyanba. Körülbelül 40 évről beszélek itt most, persze tagállamonként szubszidiaritás szempontjából változik ez, van, ahol 39 év, van, ahol 42 év ez, de átlagosan elmondhatjuk, hogy 40 éves aktív időszak után egy munkavállalónak lehetősége van a nyugdíjához hozzáférni, és szükséges, hogy az a nyugdíj mindenképpen méltányos legyen. Itt nem csak az élet végéről van szó, és arról a kihívásról, hogy öregedik a társadalmunk, hanem egész életen át tartó kihívásról van itt szó. Persze a kompromisszumoktól függ majd, hogy hogyan állunk hozzá ehhez a kérdéshez. Említette Thomas Manur, hogy egy módosítónkat elutasít. Ez a szektoriális, ágazati módosítunk. Hadd mondjam el ezzel kapcsolatban, hogy itt nem arról van szó, hogy a tárgyalásokat folytassunk differenciált módon ágazatonként a nyugdíjról nem. Amit viszont differenciáltan kell megoldani az ágazatonként, az a munka nehézségi fokának megtárgyalása. Hogy értékelhessük azt, hogy mennyire különösen nehéz egy adott munka, ahhoz úgy vélem, és ez egyébként a szakszervezetek európai konfederációjának is a véleménye, azt ágazatonként kell megtárgyalni. Miért? Mert maguk a szakmai ágazatok a leginkább azok a szervezetek, amelyek tudatában vannak annak, hogy egyes szakmák mennyire fáradtságosak, mennyire nehéz körülmények között kell, hogy végezzék azokat a munkavállalók, és ettől a nehézségi foktól függ majd az adott munkavállalók nyugdíjának meghatározása. Ennyit szerettem volna elmondani, és a vitát természetesen nyitottan folytatjuk. Kornelisen asszony. Thank you. Um, sorry for being a little... Köszönöm elnézést, hogy kicsit késtem, egy másik szakbizottsági ülésen voltam de Lambert asszony már összefoglalta nekem, hogy mi hangzott el a mi módosításainkról. Meglehetősen pozitívnak találom azt, hogy készen áll arra az előadó, hogy egy sor javaslatot belevegyen, a nemek dimenziója benne van. Ma a Nőjogi Bizottságban Bauer asszony véleményéről szavaztunk, úgyhogy ezt is felt tudja használni az előadó. Néhány szót szólnék az ifjúsági garanciáról. Azt mondta, hogy inkább a saját hat hónapját tartaná meg, mint a mi négy hónapunkat, de a múlt hónapban a plenáris Törönen asszony jelentéséről szavazott, és hogyha a politika négy és hogy az egész parlament a négy hónapot szavazta meg, akkor furcsa lenne most ezt megváltoztatni, és valami mást írni, mint ami már egy jelentésben szerepel. Másik dolog, a 21-es módosításom kétoldalú integrációs megközelítés. Egyetértek azzal, hogy ennek mindenképpen oldalúnak kell lennie, és ezért lelkes vagyok az ön első mondatát olvasva, ez a két oldalúság már megvan, de ami a különbség az, hogy más teher, terhet rónak azokra, akik belépnek, mint azokra, akik már ott vannak. Vagyis a migránsoknak kell alkalmazkodniuk, és nem pedig a befogadó társadalomnak. Igen, szerintem nagyon is egyenlő alapokon áll, kiegyensúlyozott ez a jelentés. Ennyit szeretem volna mondani, várom a kompromisszumos módosításait, és a nyári szünet után szeretnék ezekről tovább tárgyalni. Mártin asszony. Gyors megjegyzés. Köszönöm az előadónak a munkáját, mondja Harkin asszony, és elnézést kérek. Kicsit késve érkeztem, de Lambert asszony elmondta, hogy általában támogatta ön ezeket. Egyetlen megjegyzésem. Párhuzamosan a szocialista kolléganőmmel, bár ez nem teljesen ugyanaz, szeretném tudni a véleményét a 288-as módosítómról, a gondoskodás 248-as, és például akik gondozást vállalnak ők is tovább fizethessék a járulékukat, és aztán ezt beszámítsák a nyugdíjukba azért, hogy ne veszítsenek el éveket. A szociális biztonsághoz való hozzáférésről van itt szó, vagy másként szólva, ebbe az esetben is valaki fizethesse a járulékokat, azért, hogy később ne veszítse el a különböző járandóságokat. Bárki más bárki más kíván-e még szólni, ha nem, akkor kérem a jelentéstevőnek, hogy zárja le ezt az eszmecserét. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Röviden szeretném, rövidre szeretném fogni. Liszlin, nagyon sok kompromisszumot kötöttünk a múltban, remélem, hogy az antidiszkriminációs történetek kapcsolatban is esélyre tudunk jutni. Eddig még nem sikerült ugyan, ami az időkorlátot illeti, holnap délutánig szeretném a kompromisszumos javaslatokat kiküldeni. A nyári szünet utáni első hétben majd lesz időnk arra, hogy ezeket még átdolgozzuk, és olyan kompromisszumos javaslatok szülessenek, amelyet mindannyian el tudunk fogadni. Különösen fontosnak tartottam a probabilitás kérdését nem érintettük, de a nyugdíj egy másik terület. Néhány tagállamban elég érdekes salatok vannak, és szükségünk van arra, hogy olyan személyt fogadjunk el, akit el tudunk fogadni. Fontos, hogy az időseket komolyan vegyük, és ne csak a legminimálisabbat minimálisabbat adjunk nekik, hanem fontos, hogy olyan pénzeket adjunk nekik, amely ne csak a túlélést biztosítja, biztosítsa, hanem megfelelő életmódot. És ne ragadjuk ki az időseket a munkaerőpiacról azért, mert állítólag túlidősek. Nem, néhány vállalatnál annyira értékesek, hogy többet is kap, kapnak. Németországban 67 éves a nyugdíjkorhatár, az ellenzék megpróbálja ezt egy kicsit változtatni. Nem mindenki ért ez egyet. Vannak olyan emberek, akik azt mondják, hogy ők ezt már túlhaladták ezt az életkort, de még vitálisak szeretnének dolgozni, és vannak mások, akik azt mondják, hogy rád már nincs szükség, vége van, kész Mások azt mondják, hogy teremtsetek olyan munkahelyeket, ahol a fiatalok és az idősek célzottan tudjak együttműködni. Ebből a kreativitás jön neki, tapasztalatokat szerezhetnének az együttműködés terén, ez nagyon fontos. A fiatalok nem lehetnek túl fiatalok ahhoz, hogy továbbképzéseken vegyenek részt. Az idősebbeket sem lehet kizárni azzal, hogy azt mondjuk, hogy nincs rájuk szükség. Vannak tanulmányok, amelyek mutatják, hogy az idősek nagyon is kitartóak, hűségesek, és azt mondhatjuk, hogy persze néha betegek is, de azért annyira fontos munkát végeznek, hogy meg kell tartanunk őket, mondják. Tehát ezért nem lenne helyes egy bizonyos nyugdíjkorhatárt meg szabnunk. Fontos a flexibilitás és a tárgyalóképesség. Ez érvényes a törvényes életkorra is, az Európai Szakszervezeti Szövetséggel is meg kell egyezni, meg kell egyezniük a szociális partnereknek. Fontosnak tartom, hogy a partnerek tárgyaljanak, és hogy közösen hozzanak szabályozásokat, de úgy látom, hogy ennek során az idősek néha veszítenek. Óla is utalt rá, hogy a flex security nagyon fontos. Nem dobhatjuk félre a flexibilitás miatt a biztonságot. Ez nem lenne jó. Cornelissen kolléganővel sok helyen egyetértek, a hat illetve négy hónappal kapcsolatban még nem értek egyet, de hát a 228-as módosítóra még kitérnék, amit fontos elemnek tartok, ezt a vitát még majd folytatjuk később. Szerintem fontos a kölcsönösség. Egyensúlyt kell teremtenünk, és nem szabad, hogy a generációkat egymás ellen fordítsuk. Ha ezt elfogadjuk, akkor szerintem meg tudunk egyezni. Merin Hakrinnel kapcsolatban az összes módosítójával egyetértettem, semmit nem szeretnék megváltoztatni, és a 248-as szintén nagyon fontos a jelentésünk számára, ezért köszönöm mindenkinek a munkáját, és megpróbálunk kompromisszumokat kötni, majd később megvizsgáljuk, hogy egyoldalúak voltunk, vagy sikerült kompromisszumot kötnünk de remélem sikerül előrelépnünk. Köszönöm szépen mindenkinek. Köszönöm. Très bien, bien nouveau. Köszönöm. A módosító kompromisszumos módosokról, amelyeket majd megtárgyalnak, és ö, végső formájukba öntenek, a második ö, szeptemberi találkozónk során fogunk. Mindenkinek nagyon kellemes nyaralást kívánok, és szeptember 13-án 15 órakor találkozunk, addig pedig szép nyarat és viszontlátásra mindenkinek.